A napi rend értelmében most az azerbajdzsáni helyzetről fogunk beszélni. Lunacek asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A keleti partnerségben sajnos eh, Azerbajdzsán egy eh, olyan ország, amely a legrosszabb emberi jogi rekorddal rendelkezik. Belarusia is hat emberjogi aktivistát, politikai bőböntöznetet engedett, ha szabadon legutóbb. Együtt kell működnünk, nem lehet kettős standardet, kettős mércét alkalmazni, nem lehet különféleképpen értékelni ezeket az országokat. A politikai bebörtönzötteket azonnal ki kell engedni. Ezt az a Lélek és Alif Yunus megvizsgálására egy orvosi csapatot engedtek be a börtönbe, ezt nagyra értékeljük. Azonban nem engedhetjük meg azt, hogy Azerbajdzsában minden önállóan gondolkodó, illetve kritikus hangot letörjenek. És engedjék meg, hogy mondjak még egy dolgot ezzel kapcsolatban. Az európai bírósági ítéleteket be kell tartani a 2015. június 16-ait is, amely megerősíti Örményország felelősségét Azerbajdzsán egyes területeinek katonai elfoglalásáért. Karim úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy idézek egy régebbi Strasburgi beszédből, 2014-ből. Azerbajdzsán az Európai Uniós integráció útját választotta, és a humanisztikus és demokratikus értékeket választotta. Heider Aliyev 2001-es beszéd, elnök 2001-es beszédéből idéztem. Azonban ez a csalódás amit itt most tapasztalhatunk. Azerbajdzsán nyilván frusztrálja az, hogy nem igazán sikerült előrelépni a hegyi Karabakh témájában, és a nemzetközi közösség gyakran nem veszi figyelembe azokat a kötelezettségeket, amelyeket ezen háborúval kapcsolatban hozott tekintettel a menekültekre és a belső menekültekre, és a nemzetközi közösség nem volt annyira aktív, mint amennyire lehetett volna a konfliktus megoldásában, amely konfliktus még mindig emberéleteket követ. Mikor Azerbajcsán az Európa Tanácshoz csatlakozott, azt reméltük, hogy az emberjogi és alapjogi kérdésekben egy, egyetért velünk, de most, hogy finoman fogalmazzak, ezzel kapcsolatban aggasztóak a jelek. Azerbajcsán Azerbajdzsán, mint ország és a nép barátjaként, hadd mondjam el, hogy az elvi alapú megközelítést támogatom. Azerbajdzsántól azt várjuk, hogy térjen vissza az európai jövőbe vezető útra. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák! Arra kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Hogyha többet beszélnek, akkor másoktól veszik el a szót a spontán hozzászólásokban majd. Úgyhogy ha többet beszélnek, akkor legyenek ennek tudatában. Egymástól veszik el a szót. Préda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében két dolgot mondanék. Először is az állásfoglalásunkban kifejezésre írtottuk aggodalmunkat. Leila és Arif Yunus szegészségi állapota állapotával kapcsolatban. Szolidárisak vagyunk, mindazonáltal azt is látjuk, hogy a csendes diplomácia is e, eredményeket hozott, részleges eredményeket hozott, legalább orvosi életesben részesülnek. A zöldek stratégiát azonban nem igazán tudjuk elfogadni, hogy a plenárisra berobbannak a külügyi bizottság jogi struktúrákat megkerülve, és azt követelik, hogy hogy, biz, hogy bizonyos vizsgálatokat kezdeményezzünk, Eh, Aliyev elnökkel kapcsolatban. A zöldeknek ez a eh, stratégiája, ez idealista, ezt nem tudjuk elfogadni, és azt kérjük, hogy ma ne szavazzunk ezzel az állásfoglással kapcsolatban. Ez eh, megint csak a radikalizmus jele, és ez hát felesülhet el. Korrá úr. Egybeesés, hogy fehér Oroszország ról vagy Azerbajdzsánról beszélünk mindig, nem igazán van olyan csütörtök délelőtt, amikor erről az egyik országról legalább nem beszélünk. Földrajzilag közel vannak egymáshoz, és hogyha csinálnánk egy emberi jogi listát, akkor valószínűleg az azerbajdzsáni helyzet rosszabb, mint Fehérországban. Fehérországnak Fehérországot szankcionáljuk, Azerbajdzsán életébe meg nem szólunk bele. A kollégák is azt mondták, hogy azért jó Azerbajdzsán, mert tiszta kábítószert kapunk tőlük. Kit érdekel, hogyha Azerbajdzsánban nincsenek emberi jogok? Kit, kit zavar az, hogyha az, a újságírókat kínzá, kínozzák? Körülbelül ez a néppárt véleménye, még szavazni se akarnak. Emberi jogok hm, nem számít, hogyha előbbre valók az üzleti érdekek. Ennyit szerettem volna mondani erről. Köszönöm, Verzsi asszony. Köszönöm. Ahogy Préda úr is mondta, már hónapok óta a parlament szólt arról, hogy milyen a helyzet Azerbajdzsában. A demokratikus és az emberi jogi helyzet sokat romlott az országban. Az EU és az Azerbajdzsán között van egy partnerségi megállapodás. Miután ez blokkolva van, megpróbáljuk valahogy elérni, hogy mégis legyen valami kapcsolat. Tusk úr júliusban oda is látogatott az országba, mint hogyha álmodna az ember. Préda úr, nem öntől várom a kioktatást, feszültség Oroszországgal létező probléma, de miután elég gazdag szénhidrogénben az ország, azt hiszem jól megmagyarázza, hogy miért úgy viszonyulnak egyesek Azerbajdzsánhoz, ahogy viszonyulnak. Önök még szavazni sem akarnak azért, mert szeretnék még egyszer feláldozni az emberi jogokat. Úgy tűnik, hogy az, e- a, a hogy büntetlenségre pályáznak azok, akik elkövetik az emberi jogsértéseket. Skáke asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az emberi jogsértések rendszerszerűvé váltak, főleg az újságírók ellen irányul Sajlova és mások voltak az utóbbi időkben az áldozatok, és nagyon sok a politikai fogvatartott, egyre több. Emberi jogi harcosok, újságírók megfélemlítés áldozatai, elnyomás áldozatai folyamatosan és a csendes diplomácia ideje szerintem lejárt. Minden eddigi lehetséges soft eszközt igénybe vettünk eddig, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. Ahhoz, hogy az emberi jogi bíróság döntéseit, az EBESZ igényeit megvalósítassuk a keleti partnerség kapcsán és máshol, sokkal szigorúbban el kéne várnunk az emberi jogok betartását. Nem akarjuk, hogy Azerbajdzsánban megint oroszok legyenek jelen, ők dominálják az országot, ezért szóvá kell tennünk a súlyos emberi jogsértéseket, és túl kell mennünk a párbeszéden, a soft, puha diplomácián, bár eddig ez a fajta puha diplomácia sajnos nem hozott semmilyen eredményt. Köszönjük szépen, Weidenholzer úr kap szót. Azerbajdzsánnal nem először foglalkozunk, állandóan napirenden van a téma. Valaha ugye Európához akart tartozni az ország, és valóban vannak gazdasági kapcsolatok az EU és Azerbajdzsán között lehetnének érdekeink, közös érdekeink ennek kapcsán igenis itt is érdemes felvetni a kérdést, hogy Azerbajdzsán hol tart az emberi jogok betartatásával, mint hogy ugye az Európa Tanács tagja az ország, és aláírta az Európa Tanácsi dokumentumokat. Sajnos minden elvárásunkat, kérésünket leseplik az asztalról folyamatosan, a helyzet súlyos, halljuk a konkrét példákat, és nem szabad engednünk a szorításon, a nyomásgyakorlást folytatni kell az ottani emberek érdekében, de az európai érdekek megvalósításáért ugyancsak. Thun und Hohenstein eh, asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétszer annyi politikai fogvatartott van most Azerbajdzsánban, mint valaha, mint régebben, és Oroszország, Belarus és Azerbajdzsán mind, mind aggasztó emberi jogi hotspotokkal váltak. A kormány nem veszi komolyan a nemzetközi európai kötelezettségvállalásait, és itt az ideje, hogy hangsúlyosan ezt megfogalmazzuk. Amikor mi magunk is még diktatúrában éltünk, a kommunista rezsimektől szenvedtünk, akkor nagyon sok támogatást kaptunk nyugatról, szavakban, tettekben, az Európai Parlamenttől konkrétan is. És sajnálatosnak tartom, hogy frakcióm nem írta alá ezt a közös állásfoglalást. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogokért való fellépés nem pártpolitikai kérdés, mindannyiunk ügye, és az azerbajdzsáni áldozatok nevében saját kollégáimat is kérem, hogy írják alá és szavazzák meg az állásfoglalást. Honorable Piri. Piri képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt ugyanerről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy szégyen, hogy az emberi jogok ilyen megsértésére kerül sor Azerbajdzsánban Leila Yunus neve is felmerült, mint a e, Szakarov díj e, jelöltje. Úgy látjuk, hogy kezd a e, kritika, ezért illik hallatni magát, Leila Jurusz az eljárás során egy üveg kalitkában ült, és képtelen volt az ügyvédeivel kapcsolatot teremteni, aztán egy idő után el kellett szállítani mentővel. Ez elképesztő, ez az eljárás, ez nem felel meg az elvárásoknak. Az egészségügyi problémák ellenére 6-8 éves börtönbüntetésre ítélik őket, ez halálos ítéletnek felel meg. Az Európai Unió nem igazán tesz eleget annak érdekében, hogy megszüntesse ezeket a körülményeket. Ilova és a többiek is ugye börtönben ülnek, és ártatlanul teszik ezt, fel kell szólítanunk az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy engedjék szabadon a politikai fogvatartottakat. A többet többért elv elengedhetetlen, hogyha nagyobb a jogállamiság, erősebb a jogállamiság az országban, annál több segítséget kap tőlünk az ország. Ennek az ellentétés igaz kell, hogy legyen kevesebb, kevesebbért. Az Európa Tanács tagjaként Azerbajdzsánnak a kötelezettségeit be kell tartani A frakcióm célja a célzott pénzügyi szankciók alkalmazása. Weigel úr következik. Az emberi jogi helyzet monitorozása a világon, e, és főleg azokban az országokban, amelyek a partnerségi e, programjaink tagjai, ez nagyon fontos feladat az Európai Parlamentnek. Azerbajcsán gyakran napirendre kerül, ma megint egy új, e, nagyon komoly állásfoglalásról beszélünk, és erre megvannak, ennek megvannak az okai. Örülnék, hogyha pozitív hatásai lehetnének ennek az állásfoglalásnak, de attól félek, hogy nem. Ez az ország gyakrabban a kritika tárgya, mint más hasonló szomszédos országok, például Örményország. Orosz holott orosz ö, ö, csapatok vannak a területén, területének 20%-át elfogadják, a, elfoglalták a hegyi Karabach konfliktus, és megrengeti. Azerbajdzsán egy rendkívül összetett konfliktus, nagyon sok kritikát érdemel, de e, e, megértést is kell tanúsítanunk e, irányába, Sebastián képviselő. Bon dia. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Ismételten az azerbajdzsáni emberi jogokról beszélünk. 2009-ben már elmondtuk, hogy aggasztó a helyzet, nincsenek meg az alap szabadságjogok Azerbajdzsánban totalitárius rendszerré fagyult ez a rendszer. Mi lett azóta? Aliyev az azeriek alapjogait semmibe veszi, sőt, még a közeli országok demokráciáját is, fejle, is fenyegeti. A hegyi Karabach esetében elmondható ez például. Franz de hétfőn mutatott egy programot, amely pont az azeri korrupcióról szólt, és ilyen szálakon kapcsolódik sajnos az EU-hoz is. Tehát társa Azerbajdzsán sajnos az EU-nak. A szomszédsági politika részét képezi Azerbajdzsán. Kérdés, hogy mi a helyzet az értékeinkkel? Jó lenne, hogyha szankciókat alkalmaznánk Azerbajdzsán ellen. Sürgősen szükség van ezekre a szankciókra, illetve segítségre van szüksége a jogi aktivistáknak. Bonanno kolléga következik. Másfél percem van, vagy egy? Köszönöm. Most komolyan fogok beszélni. Ami Azerbajdzsánt illeti, hadd mondjam el, hogy én az azeriek barátja vagyok, Azerbajdzsán barátja vagyok, és nem értek egyet azzal, amit el, ami eddig elhangzott. Mire jó ez az állásfoglalás? amikor az embernek ki kell fújni az, az orrát, kifújja, és aztán eldobja ezt a e, zsebkendőt. Hát erre való az állásfoglalás is. Mi értelme van ennek? Szerintem nevetséges színben tetszeleg az Európai Parlament. Olyan, parlament, olyan papírt adunk ki, olyan anyagot, aminek nincs értelme. Beszéljük az iszlámmal. Van mérsékelt iszlám Azer- Azerbajdzsában. Sokkal több jogot élveznek a nők például, mint máshol. Van mérsékelt iszlám? Hát van akkor miért mondják azt, hogy nincsenek jók? Akkor kedves európaiak, miért üzletelnek Kínával, ahol van halálbüntetés? Tavaly, 700, tavaly csupán 700 embert végezték ki. Vagy ott van Nigéria, ott van kőolaj, velük kicsit más kell bánni. Mi a különbség? Egy kolléga már elmondta úgy tűnik, hogy nem egyértelmű a normarendszer, mindenkit másként mérlegünk. Éljenek az azeriak, éljen Azerbajdzsán. Szerintem egyféleképpen minden, kell mindenkit öm, megmérni. Legyünk komolyak, csak így lehet igazi, méltó külpolitikát folytatni. Eh, Köszönöm szépen. Száz százalékban meg egyetértek azzal kapcsolatban, hogy Azerbajdzsára e, nyomást kell gyakorolni az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Erről szól ez a, javaslat, ez a mai javaslat, ezért elég szerencsétlen, az, hogy a néppárt olyan helyzetben eh, van, hogy eh, szembe kell mennie ezzel az állásfoglalással. Ebből tanulnunk kell, minden kell tennünk, meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden frakció eh, által elfogadható állásfoglalásokat dolgozzunk ki. Számunkra az a javaslat, hogy azonnal azonnal, ezt a szót használta, azonnal meg kellene szüntetni a tárgyalásokat Azerbajdzsánnal, ennek semmi értelme. Ez mit csinálunk akkor a többi országgal, ahogy ha ezt a többi országra is alkalmazunk, soha senkivel nem fogunk tudni tárgyalni. Mi a helyzet Iránnal és a nukleáris kiegyezéssel? Ez, ebben a, ez az oka annak, hogy bizonyos esetekben amikor egy országért megteszünk egy dolgot, másért pedig nem, ezért keveredünk ilyen helyzetekbe. Tehát a jövőre a tanulság, hogy együtt kell működni. Manescu következik. Grazie, Presidente. Manescu asszony következik. Köszönöm szépen. Továbbra is együtt kell működnünk Azerbajdzsánnal. Az elnök Brüsszelben járt látogatáson az együttműködés mind a két fél számára jó, nem csak ami az energiát illeti, hanem az emberi jogok betartását tekintve is. Természetesen aggaszt bennünket az emberi jogok megsértése Azerbajdzsánban, és azt követeljük, a hatóságoktól, hogy ezeket a problémákat oldják meg. Azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egy ilyen fog, e, ez a helyzet az országot eltávolítja a nemzetközi értékektől és azoktól az egyezményektől, amelyeket aláírt. Azt a párbeszédet fenn kell tartanunk véleményünk szerint, és a párbeszédet is, hiszen az Európai Uniónak ezt az utat kell követnie és ezt megszüntetni azok a kísérletek, amelyek ennek a leállítását eh, akarják, ezek senkinek nem szolgálnak. Köszönöm szépen. Non è presente, onorevole Zlot. Volt kolléga, de ő nincs, akkor nincs itt, akkor Zlotowski képviselő következik. Tisztelt képviselők, a, a keleti partnerség nagyon fontos az Európai Unió számára, hiszen ez a, az Európai Unió ható, hatását eh, kelet felé eh, meghosszabbítja, és ezeket az országokat hozzánk közelíti. Egyesek azt gondolják, hogy az a keleti partnerség keretén belül itt prédikálhatunk másoknak. Nyilván lehet, hogy vannak aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy mi folyik Azerbajdzsánban, de ne prédikáljunk. Ez nem jó. ahogy a latin mondás is tartja, Peva docent. Jakob Csicsúr? Jakob Csicsúr kapszott. Nincs itt. Akkor Giá kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009-től mostanáig az Európai Parlament hét állásfoglásra foglalkozott eh, az emberi jogok helyzetével Azerbajdzsánban. Ma a vita során több tényt is elmondunk, elmondtunk. Annak ellenére, hogy hét állásfoglalás is, türe, is ö, született, a rezsim számos antidemokratikus gyakorlatot vetett be. Nos, az azeri rezsim sajnos káros hatással van a hatályos, határos országokra is, kihegyi karabakra, más országokra is. Kötelességünk az, hogy elfogadjuk ezt az állásfoglalást, nem csak azért, hogy végre gyakorlatban is megvalósítsák azt, amit 2009-ben mondtunk, de azért is, hogy visszaadjunk az azeri népnek egy demokrációt, mert az azeriek megérdemlik, megérdemlik a demokráciát. A rezsimet kell csak szankcionálni, az embereknek szabadságot kell adni. Honorable Pospisil. Pospisil úr következik. Nincs itt. No. De itt vagyok. Figyeltem a vitát, és az egyik kollégám azt kérdezte, hogy egy ilyen megállásfoglás mit változtat. Egyetértek egy olyan állásfoglás, amely elítéli az igazságtalanságot Azerbajdzsánban, lehet, hogy konkrétan nem jár sok eredménnyel, de mindenképpen szükséges akkor is, mert jel, dokumentum azt fejezi ki, hogy morálisan, erkölcsileg támogatjuk a lakosságot küzdelmében. A nemrég nem, hét és fél év börtönre elítélt, igazságtalan elítélt újságíró ügyében egyértelműen kell az EU-nak hangsúlyoznia, hogy mögötte állunk. Hangsúlyozni kell, hogy figyeljük a helyzetet, Azerbajdzsán megfigyelés alatt áll, tehát mindenképpen van egy ilyen állásfoglalásnak is értelme, én feltétlenül támogatom. Következő felszólalunk, mintha nem lenne itt, milyen óva képviselő kap szót. EU-n tulee kaikissa... Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi helyzetben az EU-nak az emberi jogok élharcosaként kéne fellépnie, és egyetértek az állásfoglalás aláíróival abban, hogy az azerbajdzsáni emberi jogi helyzet tarthatatlan. Miután ezt leszögeztük, szankciókat kérünk, a szomszédsági politika vállalásaink csökkentésével fenyegetünk, és feltételeket szabunk. Szerintem igen, így kell eljárni, és ezeket az intézkedéseket elő kell készíteni, de nagyon sok belső egyeztetéssel. Egy kicsit korainak tartom már ezeket a szankciókat most itt megszavaztatni, mert ezek még adhok jelleggel vetődtek föl, sokkal konkrétabban, átgondoltabban kell megszervezni, ha valóban szankciókat akarunk. Tehát a kijelentéseinkkel egyetértek, de a módszerrel, a kapkodással nem. Szerintem a pozitív ö, emberi jogi tartásunkat és azoknak a támogatását kéne kiemelni, nem a szakciókat, akik küzdenek a jogaikért. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is elítélem azt, amit az azerbajdzsáni hatóságok az utóbbi időben tettek. Az emberi jogok univerzális jogok, nem függenek országoktól, vallásoktól. Tehát támogatom az ellásfoglalást, és felszólítom az Európai Unió testületeit, intézményeit, hogy a lehetséges legnagyobb nyomást gyakorolják az azerbajdzsáni kormányra, a nemzetközi jogra hivatkozva, az emberi jogok érvényesítése érdekében. Európa tanácsban is téma az ügy, és úgy látom, hogy annak a kollégának a félelme, hogy Azerbajdzsán majd erről mit gondol, amit mi lépünk, szerintem okafogyott, az Európai Uniónak a saját elveit, értékeit kell védelmeznie, ha ezeket feladjuk, akkor nincs értelme a csapatunknak. Köszönöm szépen a szót, mondja a következő felszólaló az európai eh, játékok megszervezése előtt volt egy azerbajdzsáni vita annak idején már nálunk, és most ö, eh, megint megfogalmaztunk egy ilyet, de szerintem ez politikailag elfogult és egyoldalú. Az Európai Parlament rossz úton jár. Például nem megfigyelőket küldünk, hanem azonnal ítélkezünk, nem elég kifonomult a helyzetfeltárás a szövegben. Az tény, hogy az, ország egyre jobban izolálódik, és egyre messzebb kerül az Európai Uniótól, miközben energiaügyben nagyon sok közös érdekünk lehetne. De más kérdés, hogy ki lesz annak a élvezője, hogyha Azerbajdzsán ezen az úton megy tovább, és ha még jobban elidegenítjük. Én nem támogatom az állásfoglalást, én azt a javaslatot támogatom, a külön javaslatot támogatom. Ábramopoulos biztos következik, most ő fogja lezárni a vitát. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Önök is tudják, hogy Azerbajdzsán stratégiai jelentőségű partnere az Európai Uniónak, energiabiztonságra gondolok, illetve a regionális stabilitásra. A keleti partnerség keretében az elmúlt időszakban intenzívebbé vált ez a kapcsolat. Reményeink szerint a továbbiakban is fejlődni fog ez a kapcsolat, hiszen lesznek közös értékeink. De vannak olyan problémák ebben a kapcsolatrendszerben, amelyről őszintén és nyíltan kell beszélni. Az Európai Unió nyomon követi az emberi jogi helyzetet Azerbajdzsánban. Leila és Arif Yunus és Hadisa Ismailova perét nyomon követtük és figyeltük. Asszú Jafarov és, és, és még számos emberi jogi aktivista esetében így jártunk el. Reagáltunk ezekre a negatív fejleményekre, különböző közleményekben, illetve a legmagasabb szinten a tárgyalások során is megemlítettük ezt. Fölhívtuk a hatóságokat arra, hogy azonnal engedjék ki azokat az emberjogi aktivistákat és újságírókat, akik nem tisztességes per után zártak börtönbe. Az Európa Tanács és az EPS e is foglalkozik a kérdéssel. A szólási szab- szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, illetve a jogállamiság, a független igazságszolgáltatás, a méltó perek, a méltó tárgyalások kérdése, ezek jelentik most a problémát. Stabilitásra törekszünk ugyanakkor ebben a rendkívül változékony régióban. Tehát hosszú távú stabilitás és biztonság a cél, Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az újságírók szabadon dolgozhassanak. Reményeink szerint fellépnek majd ezügyben az azeri hatóságok. Az azeri hatóságok aktívan aktívan nyomoznak egy újságíró meggyilkolásával kapcsolatban. A civil társadalommal Bakuban nagyon jó a kapcsolatunk rendkívül fontos a mi pénzügyi segítségünk, hiszen segíti a civil szervezet munkáját. A delegációnk konkrét segítséget is ad az emberi jogi aktivistáknak, akik veszélyben vannak. A továbbiakban is kiállunk majd közös értékeink mellett, két oldalú találkozókon is, illetve a keleti partnerségem belül és az Európa Tanácsban is együttműködünk majd. Reméljük, hogy hosszú távú konstruktív megközelítésre ad ez módot, amelynek alapja a, a diplomácia és a kétoldalú tárgyalások. A Bakuval, folyta, a Bakuval egyébként jövő héten kezdjünk egy új tárgyalás sorozatba. Mindannyiunk közös értékeit kell védeni, de természetesen megfelelve nemzetközi feladatainknak. Tehát kritikusan, de konstruktívan kell Azerbajdzsán felé viszonyulnunk. Bizonyos képviselők nem értenek ezzel agyat, hogy ilyen körülmények között tárgyaljunk Azerbajdzsánnal, de véleményem szerint ki kell használni ezt az új lehetőséget arra is többek között, hogy emberi jogi javulást érjünk el Azerbajdzsánban. Hogyha elszalasztjuk ezt a lehetőségét, az egyáltalán nem segít az ügynek. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Hét állásfoglalás tervezetet kaptam. A vita végéig ezzel lezárom a